Kérem önöket, hogy szavazzák meg jelenlegi formájában a kompromisszumos javaslatokat. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Holnap kerül sor a szavazásra. Tájékoztatom önöket arról, hogy ami a alelnöki posztot illeti az Európai Parlamentben, a néppártól a következő jelölést kaptam. Tőkés László. Holnap kerül sor a szavazásra, június 15-én déli 12 órakor. Ora l'ordine del giorno. Most pedig a napirend értelmében Latford asszony jelentése következik a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog címmel. Azonnal meg is adom a szót Latford asszonynak, aki az előadója ennek a témának. Parancsoljon! It's been... Köszönöm. Évtizedek óta elismerjük, vagy legalábbis egy bő egy évtizede, hogy meg kell erősíteni a vádlottak jogait, és a tisztességes tárgyalások érdekében e, további lépéseket kell tennünk, különösen igaz ez a, amiatt, mert egyre többen élvezik a szabad mozgás előnyeit, és kerülnek esetleg konfliktusba a e, törvényel. Bizonyos eljárási garanciákról volt e, szó, eredetileg 2007-ben mindez megfenek lett. Tavaly az Európai Bizottság, és örülök, hogy Reding asszony most itt ül, e, és hallgatja ezt a vitát, az Európai Bizottság a svéd e, elnökség támogatásával egy roadmap formájában keltette életre ezt a dolgot, és hat intézkedést terveznek Eh, arról szólnak a rendelkezések, hogyha valaki gyanúsítottá válik, letartóztatják és nem érti az eljáró hatóságok nyelvét, akkor jogosult bizonyos körülmények között tolmácsolásra, illetve fordításra, ahhoz, hogy a rendőrség kihallgassa, illetve ügyvédjével értekezhessen, és ezzel olyan helyzetbe kerülne, mint egy helyi gyanúsított. Nos, a kölcsönös elismerésen alapul tehát a tagállamoknak a, az együttműködése, megbíznak egymás bíróságaiban, szinte azonnal elismerik egymás ítéletét. Ezt a, az elismerést, ezt a bizalmat azonban ki kell érdemelni. Mindenhol legyenek tisztességesek és magas színvonalúak a tárgyalások. Sajnálatos módon ez nem mindig van így. Gary Mann például Portugáliába lett kiadva európai letartóztatási parancsal. Szóban ismertették vele a vádakat, és egészen elítéléséig nem is tudta, hogy mi a vád. Egy eh, fodrász tolmácsolt neki, és eh, gyakorlatilag a kiutasító végzést eh, egy egyszerű levélben kapta meg, és aztán pedig megint egy letartóztatási parancsot adtak ki ellene, hogy töltse le büntetését, amiről nem is tudott. Ugyanez Andrew Simien helyzete, vagy legalábbis nagyon hasonló Görögországban. Tehát a cél az, azon túlmenően, hogy a, az európai e, egyezmény betartsák, hanem bizonyos standardok e, biztosítása is rendkívül fontos. Tehát az egyezmény által biztosított eljárási színvonalak, eh, színvonal alkalmazása, illetve biztosítása. Én úgy gondolom, hogy a parlament eh, a Lisszaboni hatásköreit eh, megfelelően alkalmazta, Reding asszony segítségével keményen küzdöttünk annak érdekében, hogy javuljon a minősége a javaslatoknak, beleértve például az ügyvédre is kiterjedő tolmácsolás biztosítás rendel, vonatkozó rendelkezéseket, hogy a vádlott ellenvetéssel élhessen, ha úgy döntenek, hogy neki úgymond nincs szüksége tolmácsolásra, és abban is sikereket értünk el, hogy minden jelentős iratot le kell fordítani. A gyanúsított pedig ne adhassa fel ezt a jogát anélkül, hogy előtte ügyvédi tanácsot ne kért volna. Ezek csak a rendelkezés, ez csak a rendelkezések egy része. Úgy gondolom, hogy innentől kezdve jobban fognak működni a határon átnyúló ügyek. Nem arról van szó, hogy nem lépünk fel határozottan a bűnözéssel szemben, határozottan lépünk fel. Az igazságszolgáltatás jó működése Eh, az valójában a nagyobb bűnfelderítési arányhoz fog eh, vezetni. Tudjuk, hogy az olcsón nyújtott igazságszolgáltatás nem igazságszolgáltatás. Köszönöm a spanyol elnökségnek a nagyszerű együttműködést, és a bizottságnak is, ahogy ezt már megtettem, és eh, a plenárison pedig majd ismertetem a módosító indítványokat. Köszönöm szépen, a biztos asszony a szó. Elnök asszony igaza van. Az eljárási biztosítékok nagyon fontosak az igazságszolgáltatás, eh, az igazságszolgáltatás területén az elkövetkező években, mert szükségünk van ezekre a minimális normákra eh, a ahhoz, hogy védehessük az érintetteket. Szükség van a kölcsönös bizalom a különböző tagállamok igazságszolgáltató szervei között, mert enélkül a bizalom nélkül nincs kölcsönös elismerés sem. A bíráknak, az ügyészeknek hinniük kell azt, hogy függetlenül attól, hogy hol folyik az eljárás az unión belül, az alapjogokat mindenképpen tiszteletbe tartják. Az állampolgároknak meg biz, pedig biztosaknak kell lenniük abban, hogy a minimális normák megerősítik hitüket az igazságszolgáltatási rendszerénkben, illetve az EU-ban, mint a szabadság, biztonság és igazságosság térségében. Ezért melegen üdvözlöm a két társjogalkotó közötti megállapodást. Külön szeretnék köszönetet mondani Latford bárónőnek és az egész Libe bizottságnak ezért a kiváló munkáért ebben a témában. Mint biztos, nagyon örülök, hogy a kompromisszumos megoldások közül nagyon sok a 2010 márciusi javaslatunkban gyökerezik. A javaslatnak az volt a célja, hogy elérje azt, amit a parlament ért el, hogy magas színvonalú védelmet biztosítson, és túllépjen az európai emberi jogi szerzett jogokon. Nő, növelni akarjuk a, no, a minimális normákat és a büntetőeljárások során azonos értelmezés, az alapvető ö, dokumentumok fordítása fair ö, tárgyalási jogokhoz vezet, rendszeresebb módon, és tökéletesen egyetértek a, ö, az előadóval, az olcsó igazságszolgáltatás nem igazságszolgáltatás, és végül mind a bírák, mind a az állampolgárok számára nem azt a célt érjen, amit szeretett volna. Ugyanakkor szeretném, hogyha gyorsan elfogadnánk ezt az irányelvet, és tulajdonképpen ez az első lépés, amely azt mutatja, hogy minden intézmény ö, ígéretét betartani kívánja, és prioritásként kívánja kezelni ezt a témát. Elnök asszony, csak egy dologban kell ellentmondanom, mondanom, ez pedig az, hogy egyes tagállamok azt szeretnék, hogy a végrehajtás 36 hónapra növekedjen. A bizottság szerint ez a három éves időszak túlságosan hosszú. A tagállamok közül egyik sem bizonyította be azt, hogy ennek a törvénynek a végrehajtása tényleg nehéz lenne. Ezen kívül a tagállamok is tudták, hogy ezt a jogszabályt el fogják fogadni, mégpedig jó néhány éve. Mind a mellett, a kompromisszum szellemében elfogadom ezt a megoldást, hiszen, mint ahogy említettem, ez nagyon fontos a téma a jövő vonatkozásában. De ez nem, lehet, nem teremthet precedenst, a jövőben, ilyen jellegű intézkedések során. És szeretném ezt ö, hangsúlyozni, tehát most igen, de csak most. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság minden szükséges forrást rendelkezésre fog bocsátani annak érdekében, hogy a tagállamok időben és korrekt módon hajtsák végre a határozatot. A, ez a Lisszaboni szerződés és a stokholmi programnak megfelelően kell, hogy történjen. Elnök asszony, ön is tudja, hogy a bizottság már foglalkozik a következő intézkedésekkel, és hamarosan javaslatot fogok önök elé terjeszteni az információhoz való jog témájában. Erre sor kerül az elkövetkezendő hetek során, úgyhogy amit ma itt elkezdtünk, gyakorlatilag része a folyó munkának Köszönöm. Elnök, most pedig a különböző frakciók nevében szólnak fel a képviselők. Először a néppárt nevében Antonescu asszony kettő percben. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném azzal kezdeni, hogy gratulálok Latford asszonynak a munkájához, és megköszönöm az együttműködést a többi árnyékelőadóval. A közös eh, értelmezés eh, az eh, a, nyitja a az eljárási jogok érvényesülésének. Látjuk, hogy az alapvető jogok kartája, illetve a az emberi jogi és szabadságjogi egyezmény rendelkezései biztosítják a tisztességes tárgyaláshoz való jogot. Azonban, hogyha a védelem minősége nem megfelelő, akkor felborul ez az egyensúly az ügyészség javára. Az eljárási jogok megerősítése már egy hosszú ideje zajló folyamat az Európai Unióban a tamperei következtetésekben lett megfogalmazva a végrehajtása a korábban elfolyam, elfoly, elfogadott szabályoknak. 2004-ben egy kerethatározat született, akkor azonban nem sikerült teljesen megállapodni. 2007-ben lefagytak a tárgyalások, a svéd elnökség egy úti tervet készített 2009-ben, amely fokozatos előrelépést javasolt 2009 végén eh, pedig hatályba lépett a Lisszaboni szerződés. Majd ezt követte 13 tagállam közös javaslata. Most pedig elfogadjuk a csomag első elemét, a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogokat. Én elégedett vagyok a tárgyalás eredményeivel. Szerintem egy olyan szövegről szavazunk, amely jelentősen javult az eredeti javaslathoz képest. Remélem, hogy a három éves végrehajtási időszak nem lesz precedens, a tagállamok pedig mindent megtesznek annak érdekében, hogy a, ezt az irányelvet, illetve további irányelveket is minél gyorsabban elfogadják. Köszönöm. Köszönöm szépen, Romero López asszony következik három percben. Señora Presidenta, eh, Eh, köszönöm, Örülök, hogy végre tető alá hoztuk ezt a szöveget, és köszönök, köszönöm az együttműködést a szerzőkkel. Ez az első olyan szöveg, amelyet együttdöntési eljárásban fogadunk el. Ez egy irányelv tervezet, és az is fontos, hogy ezt pont egy brit képviselő fogalmazta meg, mert a tagállamok eddig éltek jogukkal arra vonatkozóan, hogy bűnügyi témákban fenntartsák maguknak a jogalkotást, de 2004 óta és különösen a Lisszaboni szerződés óta ez megváltozott, és a svéd elnökség új lendületet adott a folyamatnak, amely persze ö, megszakadt amiatt, hogy a bizottság ö, újonnan fel kellett, hogy álljon, és most tartunk ott, hogy a parlamenti javaslatokat is végre bele lehetett fogalmazni a közös szövegbe. Jó volt az intézmények közötti együttműködés, nem vesztettünk további időt, és precedens, jó értelembe vett precedens az, hogy az együttdöntés ezen a területen is elkezdődik. És várjuk a további lépéseket, hogy a második csomagban az eljárási jogok további körére terjesszék ki ezeket az új intézkedéseket. Egyetértünk abban, hogy ez az intézkedés csomag már eleve megkésett. De ha az igazság érvényesülésének térségéről beszélünk, akkor itt az ideje annak, hogy ezeket az eljárási garanciákat megteremtsük. Nem beszélhetünk addig teljes körű szabadságról, ha a polgárok, még hogyha vádlott és gyanúsított minőségben is, nem rendelkeznek azokkal az alapvető jogokkal, amelyek mindenkit megilletnek. Ha ezt nem teremtjük meg, akkor nem beszélhetünk európai jogérvényesülésről. A terrorizmus kapcsán is felmerültek hasonló dilemmák, az eljárásainkat mindenképpen javítani kell. Valamennyien tudjuk, hogy hogyha komolyan veszük azt, hogy mi az igazság érvényesülésének, a szabadság térségének hívjuk magunkat, akkor ezen a területen tovább kell lépni. a Dartmouth Dartmouth grófja kéri, hogy ön fogad-e egy kérdést? Romero López asszonyhoz lenne egy kérdése Dartmouth eh, úrnak. Romero López, Romero López asszony, van egy kérdés önhöz. Dartmouth grófja szeretne kérdezni önt. Van egy kérdés az ön számára. Dartmouth grófja szeretne öntől kérdezni valamit. Fogadja a kérdést? Öné a szó. Köszönöm. Azokban az országokban élő polgárok, ahol több jogot biztosítanak a gyanúsítottaknak, például e, Nagy-Britanniában, e, később olyan e, országokban kerülhetnek eljárás alá, ahol sokkal kevesebb jogot biztosítanak a gyanúsítottaknak, miután az európai elfogató parancs alapján letartóztatták őket. Ön mit gondol erről? sí probablemente la pregunta eh, mm, está interpelando esos estándares mínimos que estamos eh, pretendiendo. Itt ugye minimumokról beszélünk, ezeket a minimumokat minden tagállamnak biztosítania kell, de nyilvánvaló, hogy bármelyik ország e fölött, emellett még garantálhat további jogokat, ha Európa a jog érvényesülésének térsége, akkor meg kell teremteni ezeket a minimumokat, és ez nem zárja ki azt, hogy egyes országok történelmi hagyományuknak megfelelően több jogot biztosítsanak az állampolgáraiknak. Ez semmi gond nincs. Köszönöm szépen, visszatérünk a frakciók hozzászólóihoz. Tájnől következik az Alda nevében egy percben. Sehr geehrte Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! a határon átnyúló eljárási jogokra vonatkozó új szabályok kapcsán egyértelmű, hogy egyre szorosabbra kell fűzni az együttműködést a bűnüldöző szervek között. Közös európai elfogató parancs van már, de emellett ugye közben elmaradtunk a vádlottak jogainak érvényesítésével, a büntetőeljárásokban különösen nincsen egységes különbség, és nem ismerik el a tagállamok egymás szabályait. Az alapvető eljárási jogok ügyében tehát lépnünk kellett. Az Európai Parlament végre most már együttdöntési kapacitásban úgy néz ki, hogy a szavazás során többséggel el fogja fogadni ezt a szöveget. A liberálisok különösen örülnek neki, és reméljük azt, hogy a jövőben minden európai polgár, vagy nem EU-s polgár is az európai bíróságok előtt minden ö, teljes körű nyelvi jogokat élvezhet, ugyanis abszurd az a helyzet, hogy pont ilyen kényes helyzetekben az alapvető jogaitól fosztják meg az embereket. Az, a méltó eljárásnak ez alapvető feltétele, hogy ez érvényesüljön. Köszönöm szépen. Hautala képviselő következik az öldek nevében egy percben arvoisa puhemies köszönöm a A feltett kérdések, a szöveg által feltett kérdések nagyon jelentősek, mert ez szembesít minket, ez a szöveg azzal, hogy egyáltalán kimondhatjuk-e azt, hogy Európában egy vádlottat ugyanolyan szabályok alapján bírálnak el az egyes tagállamokban. Nem. De a szöveg jobb együttműködésre tesz javaslatot, és azt reméljük, hogy az irányelv legalább annak a minimumát garantálja majd, hogy megértsék egymást az ügyvédek, a bírák és a vádlattak. Ez egy minimál feltétele minden igazságszolgáltatási eljárásnak. Köszönöm azoknak, akik részt vettek a szöveg megalkotásában, hogy elérték ezt az eredményt, és az nyilvánvaló, hogy minden országban más problémát okoz majd az új rendszer bevezetése, de be kell azt vezetni. Az, hogy 30 hónapos határidőt adunk a tagállamoknak, ez nagyon nagy vonalú, de élhetünk vele, mivel az eredmény, a szöveg hosszú távú eredménye végül is megfogad. Köszönöm szépen a következő hozzászóló nincs itt ma este sajnos, úgyhogy a következő hozzászóló következik a Goa nevében De Brun asszony másfél percben. Köszönöm szépen. Későn hívták fel a figyelmemet egy kérdésre, nevezetesen arra, hogy milyen nyelvekre terjed ki az irányelv. Természetesen úgy gondoljuk mi is, hogy az 10 c cikk alapján jár a tolmácsolás és a fordítás az anyanyelvén a ö, gyanúsítottnak, ugyanakkor az előírt kvalifikációk megszorítólag hathatnak, és arra kényszeríthetik a gyanúsítottat, hogy adott esetben egy olyan nyelven kelljen kommunikálnia, amelyen nyelvet, amely nyelvet nem választott volna, és már ezzel eleve hátrányba kerül egy potenciálisan bonyolult jogi ügyben. A biztos asszony tud-e garanciákat adni arra, hogy ez nem fog előfordulni, és a kisebbségi nyelveket is kellőképpen figyelembe veszik az irányelv alkalmazása során? a módosító indítványunk számos európai jogi eszközre, aktusra utal, amelyek szabályozzák a kisebbségi nyelveket. Különös tekintettel gondolok itt az alapvető jogok kartájára, amely a diszkrimináció mentessége és a e, nyelvválasztási szabadság e, jogát biztosítja. Remélem, hogy ezt tisztázzák ezt a kérdést. E, Dartmouth grófja. Elnök asszony, ez egy olyan irányelv, amelynek az az eredménye, hogy Nagy-Britannia minden polgárát az a veszély fenyegeti, hogy más európai országba kiszolgáltatják és ott börtönbe vetik. Mann esetében ez Portugália volt, Két délnyugat-angliai választópolgár esetében pedig Magyarország volt ez az ország, és egyikben sem jár a gyanúsítottaknak az a jogi védelem, mint Nagy-Britanniában. Bármilyen illúziókat próbálnak is itt eladni ebben a teremben, ez az irányelv egy fügefalevél, amely arról szól, hogy nagy-Britannia verejtékkel szerzett szabadság jogait lefejezik, majd a vérző sebet hanzaplasztal kezelgetik. Azt gondolom, hogy még a saját értelmezése szerint is hibás ez az irányelv, mert az ügyész dönti el, hogy eh, milyen anyagot fordítsanak le, és kevés a tolmács, illetve fordító, például azért, mert az Európai Unió elszipkázza a jogi területekről a fordítókat és a tolmácsokat. Eh, Latford bárónő, kiváló kollégánk, állandóan az emberi jogvédő szerepében tetszeleg. Arra szeretném kérni a hölgyet, hogy most az egyszer tekintsen el a szövetségi Európa, föderális Európa iránti mániájától, és álljon élére annak a kampánynak, amely az európai elfogató parancs visszavonására irányul. Köszönöm. Most az egyéni hozzászólók következnek. Először Buzutil úr kettő percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jó ez a jelentés, és megérdemli támogatásunkat, mert több jogot biztosít a polgárainknak. A néppárt mellette fog szavazni ennek a rendeletnek, de a módos indítvány mellett nem, mert ez felborítaná azt a kiegyensúlyozott kompromisszumot, amit sikerült elérni. Megjegyzéseimben arról a helyzetről szeretnék beszélni, amely kialakult a tanács és az Európai Bizottság között a jogalkotó javaslat beterjesztése során. Elnök asszony, nem csak egy javaslat áll előttünk, hanem kettő is. Tavaly decemberben született meg a tanács jogalkotói javaslata, az idén márciusban pedig a bizottságé. Ugyanarról a témáról van szó. Innen a kérdésem a parlament előtt akkor most melyik szöveggel foglalkozunk a parlamentben? És tulajdonképpen nem hiszem, hogy első alkalommal fordul ez elő, folyamatosan ezt tapasztaljuk. Ott van a tanácsi javaslat a védelemről, a védelmi ö, határozatról, és a bizottság említette, hogy további hasonló javaslatot készít. Most meg a tanács azt mondja, hogy fogadjuk el az Európai Védelmi Határozatot, amikor a bizottság arról érvel, hogy ne fogadjuk el. Nem hiszem, hogy ez volt a célja annak, aki a szerződést megfogalmazta. Amikor a tanács kezébe tette a hatalmat, hogy jogalkotói javaslatokat fogalmazzon meg, nem az volt a szándéka, hogy homályos helyzeteket hozzon létre. Nem azt akarta, hogy a két intézmény harcoljon azért, hogy melyik javaslatot támogassuk. Amikor a bizottság javasol valamit, szerintem a tanácsnak hagyni kellene, hogy a bizottság végezze csak a maga dolgát. Ha ezt nem helyesen ö, rendezzük le, akkor szerintem nagyon sok gondunk lesz a jövőben. Köszönöm szépen! Köszönöm, Zsdanok asszony következik, egy perc. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt biztos asszony, először is szeretném megköszönni Szerelat Latford a nagyszerű munkáját, és biztos vagyok benne, hogy továbbra is az emberi jogok érdekében lép fel. Én az Európai Szabadszövetség képviselő csoportja nevében szólok, kisebbségeket képviselünk, és arról szeretnék beszélni, hogy a nem hivatalos nyelvekre is terjedjen ki. Az irányelv hatája nevezetesen garantálják azt, hogy a regionális és kisebbségi nyelveken is rendelkezésre álljon a tolmácsolás és fordítás, legalábbis azokon a területeken, ahol igazolható ez az ott lakók etnikai aránya alapján. Sajnálatos, hogy az európai kisebbségi és regionális nyelvi karta nem része az EU eh, joganyagának. Remélem, hogy ez a jövőben változni fog, és remélem, hogy az eljárás során alkalmazott nyelvek eh, sorát eh, és felsorolását kibővítik. Gálasszony következik két perc

Kedves kollégák! Nem sikerült a tagállamoknak megegyezniük. Ez azt jelenti, hogy az első kísérlet a közösségi eszköz megteremtésére nem volt sikeres. Ennek a célja a jobb harmonizáció, a biztosítékok létrehozása volt az unió terén. Ez az új megközelítés, amely fordításhoz és tolmácsászhoz való jogokat biztosít, első lépés egy hosszú úton. Ez fontos dolog a tárgyalások során, mert például nem minden egyes tagállamban létezik, ahol viszont igen, ott is eléggé változó módon. Például a tolmácsoláshoz való jog, vagy a jogi tanácshoz, a jogi segítséghez való jog változó. Ha valakit valamilyen bűncselekménnyel vádolnak, nyilván szükséges, hogy hozzáférjen ezekhez a lehetőségekhez. És a megállapodás végül is mind a parlament, mind a bizottsági aggályokat tartalmazza. Gratulálni szeretnék Reding asszonynak, mert nagyon jó javaslatot sikerült megfogalmaznia, de a mi előadónknak is szeretnék gratulálni, mert nagyon sok kompromisszumot sikerült elérnie. A tárgyalási dokumentumok írásos fordítása például olyas van, amit üdvözölnék. Akárcsak azt, hogy a biztosítékok szintje, szintje ne legyen alacsonyabb, mint az Európai Emberi Jogok Kartájában megfogalmazottak. De szeretnék a tagállamokhoz is szólni, és jó lenne, hogyha Reding asszony több javaslatot is ö, megfogalmazna. Nyilván úgy érzem, hogy az igazságoság Európáját kellene felépítenünk, nem csak a szabadság Európáját. Azt gondolom, minden tagállamra nézve ez kötelező lesz, és remélem mindenki ö, hozzá is járul. Köszönöm. A spontán felszólások következnek. úr az első. Vielen Dank. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony önnek is külön meg szeretném köszönni, hogy az eljárási jogok ügyében ugyanolyan lendülettel vetette be magát, mint más témák kapcsán, és ezáltal a jogállamiság helyzete javul. És örülök annak, hogy, és ez Ellen Antonescu érdeme, hogy megszületett ez a szöveg, és végre nem marginális terület ez a téma, hanem prioritást élvező, az eljárási jogok között a nyelvi jogok kérdése. Persze nem mindegy, hogy milyen a bírósági tolmácsok, törvényszegi tolmácsok minősége. A három év lehet, hogy fájdalmas és hosszú, de ezt ki kell használni arra, hogy kiképezzék ezeket a tolmácsokat az emberi jogi konvenció teljes körül érvényesülési szempontjából. Át kell állítani sok igazságszolgáltatási rendszer e, eljárásait, és Hát adjuk meg a tagállamoknak ezt a lehetőséget most. Köszönöm. Köszönöm szépen. Reitner asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés feltétlenül előlépés Európa szempontjából, a jog érvényesülése szempontjából. Sok minden múlik persze most azon, hogy a kerethatározatot mennyire és hogyan ültetik át majd a tagállamok jogi gyakorlatukba. Az átültetésen lesz tehát a hangsúly, mert valóban különbözőek a rendszerek, és eddig semmiféle bizalom nem volt közöttük, már pedig a fő célunk az, hogy megszülessen ez a bizalom. Jó lett volna, hogyha a szövegben a hatósági eljárásokra is utalás történik, mert ez is egy nagyon nagy terület te a jogalkalmazásnak, Sajnos erre most nem terjed ki a szöveg, tudjuk, hogy ez még bonyolultabb lenne ennek a megvalósítása, de reméljük, hogy a Stockholmi program megvalósítása során majd erre is sor kerül. Köszönöm. Thank you, Mr. Ba- Köszönöm, Báta úr következik. President. Um, Köszönöm, Az alapvető gond az európai elfogató parancsal az nem a tolmácsolás vagy fordítás hiányosságai, hanem az, hogy a nemzeti bíróságokat kiszolgáltatta és lehetetlenné teszik, hogy lehetetlenné teszi számukra, hogy megvédjék polgáraikat az igazságtalan kiszolgáltatástól, kiadatástól. 11 hónapja vár Koridália San Andrew Simeon brit állampolgár, hatan még szintén jelenleg, vannak, jelenleg koridariaszban vannak fogvatartva. A brit bíróság még csak nem is foglalkozhat az úgynevezett bizonyítékokkal. Borzalmas körülmények vannak a börtönben, drog, erőszak, nincs WC, és a nem erőszak áldozatai kiabálására ébrednek a foglyok. Egy elképesztő, hogy ilyen helyekre kerülhetnek brit állampolgárok. Thank you, Madam Chairman. It's self... Köszönöm, elnök úr. Nyilvánvalóan helyes, hogy az emberek, akik büntetőeljárás során állnak, tolmácsoláshoz és ö, fordításhoz ö, férhessenek hozzá, főleg az európai letartóztatási parancs vonatkozásában, ö, amikor ö, ki lehet adni az embereket más országban. Minden esetre az egyik nem emlegetett költsége a nagyméretű vándorlásnak ez. Köszönöm szépen. Papa Nikula úr következik. Köszönöm a szót. Köszönöm a szerzőnek a kiváló együttműködést sok Libe frakció tag nyújtott be módosítókat, és ezek többségét a szerző beépítette a szövegbe. Nem volt könnyű dolga, mégis kiváló eredményre jutott, és ezért a szavazás szempontjából szeretném mondani, hogy ö, holnap gondoljon mindenki arra, hogy a büntető eljárások során nem csak a nyelvi jogok tartoznak az eljárási jogok körébe, de végre ezeket most már átültetik, hosszú ez az idő, azt várjuk most a bizottságtól, hogy gyakoroljon nyomást a végrehajtásra, átültetésre, és minél előbb mutasson föl eredményeket. Nagyon jelentős változás ez, ne hagyjuk, hogy a tagállamok ezt a szőnyeg alá söpörjük. Most a spontán felszólások következnek. Thank you, Madam Chair. A spontán felszólásoknak vége biztos asszony kap szót. Köszönöm eh, elnök asszony, és köszönöm minden képviselőnek, aki támogatta a az igazságszolgáltatás térségének, vagy az igazságosság térségének kialakítását. Ezen munkálkodunk a Lisszaboni szerződés lehetőséget biztosít számunkra, mert eszközöket ad nekünk ahhoz, hogy a polgárok szabadságjogait garantáljuk, legyenek ezek a polgárok elítéltek, vagy éppen áldozatok. Jelenleg is dolgozunk tehát ezeken az anyagokon, hamarosan önök elé kerülnek. Lesznek-e még javaslatok? Az úti terv alapján kérdezték. Igen, elnök asszony, a tolmácsoláshoz való jog biztosítása után, biztos vagyok, hogy a ház, abban, hogy ez ház ezt elfogadja, e, ezt követi még nyár előtt egy másik anyag, majd azt követően a jogi tanácsadáshoz való jog, illetve a családdal való kommunikációhoz való jogot biztosító szabály. Tehát olyan irányba indultunk el, elnök asszony, amely azt eredményezi majd, hogy ugyanazokat a magas szinten biztosított jogokat élvezhessék az európai polgárok, függetlenül attól, hogy hol kerülnek bajba, legyenek üzleti úton, szabadságon, érezzék azt, hogy mindenhol ugyanazok a jogok biztosítják szabadságukat, bárhol is legyenek Európában. Felmerült néhány igen komoly aggály, amelyekre e, néhány képviselő felhívta a figyelmet. Itt elsősorban a nyelvekről van szó. Hogyha a kettes cikk egyes bekezdését, illetve a hármas cikk egyes bekezdését nézem, akkor elég egyértelmű az, hogy az a terhelt, aki nem érti vagy beszéli a büntető eljárás nyelvét, jogosult arra, hogy tolmácsot kapjon, vagy fordítót kapjon a fordítást az anyagokhoz. Ez implicit módon azt jelenti, hogy olyan nyelvre tolmácsolnak és fordítanak, amelyet ez a személy megért. Tehát nem csak európai nyelvekről van szó, nem csak kisebbségi nyelvekről, hanem annak a szegénynek, a, annak a személynek a, a nyelvéről, illetve egy általa értett nyelvről van szó, aki a büntetőeljárás hatája alatt áll. És ez teljesen érthető is, mert tisztességes eljárásra van szükség ahhoz, hogy a polgárok megbízzanak az igazságszolgáltatási rendszerünkben. Szintén rendkívül fontos az, hogy a bírók megbízzanak egymásban, és az ügyészek megbízzanak egymásban az ország határokon átnyúlóan is. Ez a bizalom csak akkor alakul ki, hogyha megfelelő összehasonlítható jogokat biztosítunk minden tagállamban. Volt egy kérdés, Buszutil úr tette föl, illetve mások is az eljárásokra vonatkozóan. Az eljárásokra vonatkozott a kérdés, mert volt párhuzamosan két javaslat, egy tagállami, meg egy bizottsági javaslat. Én azt gondolom, hogy ez nem hátráltatta a megfelelő színvonalú jogalkotási anyag megszületését. Miért történt ez mégis így? Egy nagyon sajátságos időszakot élünk. Most kerül át ez a terület a harmadik pillér alól egy egyszerű együttdöntési eljárásba. Azt gondolom, hogy néhány hónap múlva már tudni fogjuk, hogy milyen eszközöket használjunk annak érdekében, hogy a legjobb megoldásokat megtaláljuk. És amikor azt mondom, hogy a legjobb megoldásokat, akkor azokra a módszerekre gondolok, amelyeket már régebben is alkalmaztunk, nevezetesen hatástanulmányokat készítettünk, és felkértük az érdekelteket, hogy nyilatkozzanak, mit gondolnak a javaslatainkról. Tehát ez volt a régi normális eljárás, amely az együttdöntési eljárásban is megmarad, lesz meghallgatás, lesz e, hatástanulmány, amiből majd kiforrott jó intézkedések következnek, olyan intézkedések, amelyeket nemzeti szinten majd megfelelően lehet alkalmazni, hogy ne kerüljön sor torzulásokra a jogalkalmazásban. Erre sajnos korábban volt eh, lehetőség és példa. Egy új szerződésünk van, eh, figyelembe vesszük az Európai Alapvető Jogok Kartáját, van egy emberi jogi egyezményünk, és én biztos vagyok abban, hogy hogyha néhány év múlva újra visszatérünk erre a témára, akkor büszkén mondhatjuk, hogy igen, felépítettük az alapvető jogok, illetve az igazságosságnak ezt a térségét, amit mindannyian szeretnénk látni a kontinensünkön. Köszönöm, asszony, most pedig Ladford bárónő következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni az árnyék előadóknak a munkáját. Örülök, hogy még a spanyol elnökség alatt kerül megszavazásra ez a jogszabály. Történelmi pillanat, együtt döntési eljárás keretében az első, és az első EU-s jogszabály, amely biztosítja az eljárás, a tisztességes eljáráshoz való jogot. Nem örültem annak, hogy egyoldalúan a tagállamok beillesztették ezt a három éves végrehajtásra vonatkozó mondatot, ezt még egyszer nem engedjük meg. Nincs értelme nacionalista szólamokat hangoztatni, mondom az ukipes képviselőknek, a saját házunk táján söpörgessünk. Gyakorlatilag eh, Nagy-Britanniában is léteznek olyan szabályok, például a 20 éves eh, vád nélküli fogvatartás, eh, illetve a gyakorlatilag házi őrizet, vég nélküli házi őrizet, amelyek alássák a jogokat. Remélem, hogy az új kormány ezt megváltoztatja majd. Ez az irányelv a Magna Cartát, a Habeos t és a Bill of Rightot is tartalmazza, miközben az UKIP hagyná, hogy bankrablók szabadon flangáljanak. Visszatérve erre a nyelvi kérdésre, én teljesen megértem a mögöttes szándékot, de nem erről szól ez az irányelv. Az irányelv arról szól, hogy megértsék a vádat, és ki tudják fejezni magukat a ö, vádlottak. Tehát itt nem úgymond a választási jogról van szó. E, ugyanakkor ellenőrizni kell, hogy e, értik-e a nyelvet. Ha nem fogadják el a nekik biztosított nyelvet, akkor felléphetnek az ellen. Az egyéb nyelvi jogok egyébként nem ér, nincsenek érintve ettől az irányelvtől, ugyanakkor természetesen továbbra is a végső cél az, hogy az eljárás során megértsék a vádlottak az egész eljárást, illetve a e, vádakat. Remélem minél hamarabb e, elfogadjuk ezt a szabályt, és minél hamarabb megvalósul. Várom a többi javaslatot, e, és én tudom, hogy Reding asszony kezében jó helyen vannak a dolgok. Köszönöm Latford bárónőnek, ön Betten úrtól kap egy kérdést, elfogadja? Báton úr 30 másodperce van. Köszönöm, eh, Latford Báron. Ön a múltban azt mondta a korábbi vitákon, hogy az UKIP és én személy szerint eh, gengsztereknek kedvezünk, illetve bankrablóknak. Ezt most megint újra említette. Eh, van, van statisztikája arról, hogy a Costa del Solról hány bankrablót adtak ki Nagy-Britanniának, mióta létezik az elfogadható, elfogadó parancs. Nem, Beten úr, nincsenek adatok, de biztos, hogy tudjuk biztosítani ezeket az adatokat. Ön is és én is Londont képviseljük. Hussein Oszmánt vádolták meg azzal, hogy 2005-ben bombatámadást tervezett, majd megszökött Olaszországba, elkívántott tűnni, E, és korábban évekig lett volna olasz börtönben, így most 6 hét alatt hazahozták, vagy visszahozták, elítélték, és e, most terroristaként börtönben sínlődik. Ön ezek szerint annak örült volna, ha soha nem hozzák vissza Nagy-Britanniába. Köszönöm. Ezzel lezárom ezt a vitát. Köszönöm minden résztvevőnek az együttműködést. Most következő napirendi pontunk következik. Skiklura úr jelentése az Euró 2011